Uh, Kollégák, elkezdjük a délutáni ülést. A kolumbiai emberi jogokkal kezdjük a napi rendet, ez egy kis változtatás. Az EU és Kolumbia között született egy kereskedelmi egyezmény 2011-ben, ezt mind a három párt támogatta, de a ratifikációs folyamatot még nem zárták le. A kereskedelmi megállapodásnak az első cikke kötelező, érvényű, az emberi jogok betartásáról szól, ez elkülöníthetetlen része a szerződésnek. Ha valaki nem tartja ezt tiszteletben, akkor ez a megállapodás megsértésének minősül, és azt is következményképpen magával vonhatja, hogy felfüggesztik az egyezményt teljes részében vagy egészében. Tavaly a parlament júniusban azt döntötte el, hogy legyen egy nyilvános meghallgatás erről a megállapodásról, és ma éppen ezért tartjuk ezt a meghallgatást, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak a hatását vizsgáljuk az emberi jogokra Kolumbiában. Természetesen szeretnénk még többet hallani a szakértőktől, hogy uh, hogyan felügyelik az emberi jogokat, both sides and how are other stakeholders és hogy hogyan vonják be az érintetteket a szabadkereskedelmi egyezmények hogyan válthatnak ki pozitív változásokat az emberi jogok területén, és milyen eszközöket alkalmazhatunk ennek érdekében. Tavaly júniusban az állásfoglalás előírja, hogy az intának írásban is beszámoljunk a szóbeli meghallgatásról. Most pedig Nagyon sok szakértőt hívtunk meg, és meg kell, hogy mondjam, hogy Mário David, kolumbiai előadónk az INTA részéről. Egyébként az INTA az a kereskedelmi szakbizottság. Jelenleg éppen Kolumbiában van, úgyhogy nem tud itt lenni. Bent Lange, a Safeguard tool meg a raportőre, és a Columbia Europe-tól Galeno Pamplona úr, Diego Martínez úr, a emberi jogok védelmi állandó bizottságának, ha jól tudom, Movicének hívják a szervezetét, tőlük érkezett. És az ENSZ-től az emberi jogi főbiztosság vezetője, Juan Carlos Monge, aki Kolumbiáért felelős. Úgyhogy nagyon sok szakértőnk van. Mivel nem járnak itt gyakran, minden ülésünket az interneten követi lehet. Úgyhogy hagyj kezdjem azzal, hogy Munge úrnak adom meg a szót 12-15 percet, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szervezőknek, Lange úr, tisztelt képviselők, tisztelt intézményi képviselők, résztvevők, hölgyeim és uraim. Bár a fő célkitűzése a meghallgatásnak, hogy a kereskedelmi megállapodások kihatását vizsgáljuk az emberi jogokra. Én igazából leszűkítem ezt a témakört méghozzá azért, mert a különböző megállapodások hatását, amelyeket ma írt alá Kolumbia, nem tudjuk még kiértékelni de át tudjuk tekinteni a fő emberi jogi problémákat ma Kolumbiában. Tehát köszönet mindannyiunknak, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Hagy tartsak egy kis bevezetőt, és aztán a specifikumokra térek rá. Először is, bevezetőként, a kolumbiai hivatalunknak a léte szorosan kapcsolódik az EU-hoz és a tagállamokhoz, amelyek továbbra is nagyon fontos szerepet játszottak az alatt a 16 év alatt, amióta létrejött, és eh, politikai és pénzügyi támogatást kapunk önöktől, és nagyon szorosan tartjuk a kapcsolatot az emberi jogi fő képviselettel is. Azért hoztuk létre a hivatalt, hogy segítség és tanácsadási funkciót lássunk el a polgári társadalomnak, és általában javítsuk az emberi jogi helyzetet. Az emberi jogi főképviselő és a hivatal 2014-ig kiterjesztette az együttműködését, megerősítette az eredeti mandátumot, és komplex emberi jogi problémákkal foglalkozik. A kolumbiai kormány az elnöki programban is ragaszkodott ahhoz, hogy ez a téma kiemelten szerepeljen. szerepeljen. A hivatal három új hivatalt avatott fel, a Csokóváros városában a, az óceán partján, az a, a csendes óceán partján. A hivatal tematikus prioritásokat is felállított. Ezek a prioritások főleg a föld tulajdonlási, a biztonsági erők, az emberi jogok, a benszülöttek jogaival és a szociális és kulturális jogokkal foglalkoznak. Mivel ez a meghallgatás a szabadkereskedelmi szerződések hatásáról szól, elmondanám, hogy az, FT, az FTA-k részei a globalizációs folyamatnak. De ezt az új realitást pozitívumok teremtésére kellene felhasználni. A kontextust illetően Kolumbiának nagyon nagy egyenlőtlenségei tapasztalhatóak az országon belül. Kanadával, <clears throat> az USA-val és az Unióval is kötöttünk kereskedelmi egyezményeket, és az OECD-be is kértük a felvételünket. és a legtöbb szerződés emberi jogi kitételt is tartalmaz. Nem régen változtattunk a jogi kereteken is, először is. Az áldozatok és a földcsalással kapcsolatos áldozatok általában úgy sérülnek a jogaik, hogy elveszik tőlük a földjeiket erőszakos módon, most vannak föld visszatérítési egységek, amelyeknek felméréseket kell készítenie arról, hogy hogyan folyik a munka ma. Több mint 5,5 milliónyi áldozatot tartunk nyilván Kolumbiában. 70 ítéletet fogadtak el, 2011. decemberre és a mai nap között ezzel kapcsolatban. Második pont a béket garantáló jogi eszközök. A keretet az alkotmány ügyi Bíróságát a felülvizsgált cikkelyek teremtik meg. Harmadsorban a katonai igazságszolgáltatás kiterjesztése. Ez igen ellentmondásos, 2013-ban történt. A fő megbízott úgy gondolta, hogy az alkotmányos reformok ellentmondanak a nemzetközi jogi kötelezettségeknek októberben az igazságszolgáltatás reformját alkotmány ellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság. De a kormány bejelentette, hogy új reformot hajt végre jövő évben. A főpolitikai politikai elem a béketárgyalások. And these are rural development and political participation. A fényes ösvény harcosaival, amelynek eredményeképpen e, kialakult egy törékeny béke állapot, amit nem szabad alá ásni. Aztán 2013 a mezőgazdaság területén a gazdák fellázadtak, és az oktatás egészségügy területéről és a benszülöttek részéről is protestálók csatlakoztak hozzájuk, de ők aztán beszüntették a tiltakozásokat. Tehát jelenleg egyre inkább polarizálódik a társadalom az igazságügyi kérdéseket illetően, és ezért ez része lesz a jogalkotási kampánynak. Jövő év első részében választások lesznek. Novemberben Santos elnök bejelentette, hogy jelölteti magát megint. Tehát ez a háttér. És most gyorsan áttekinteném a kihívásokat. Vannak nagyon sürgős dolgok, és vannak hosszabb távú problémák is. Először Hagyj említsek néhány dolgot. A ö, áldozatok kárpótlás és a föld visszaadása. Miközben előre haladtunk, nem fenntartható még a program. Ennek a mozgalomnak a vezető gyakran érik támadások, amelyek néha halálosak, és ez nem jó jel több nemzeti egységgel dolgozunk együtt, hogy legyőzzük ezeket a problémákat. A második kihívás az átmeneti igazságszolgáltatás. 50 év konfliktus után nem egyszerű a társadalomnak békés időkre váltani. 2013-ban az emberi jogi törvényeket úgy állították be, mintha ezek akadályoznák a béke folyamatot. És hogy ez is oka annak, ha tovább kell szenvednünk, elszenvednünk a fegyveres mozgalmat. A kérdés az, hogy milyen szerepet játszhatnak az emberi jogok a béke folyamatban. a fényes ösvény és a más gerilla csoportok milyen eh, jogsértéseket követtek el. Bár folynak a béketárások Kubában, ennek ellenére folytatódnak a támadások, katonai eh, támadásoknak vagyunk tanulni, és ennek következményei vannak a polgári társadalomra nézve. 2013-ban a FARC és az ILN, a két fő gerilla csoport, figyelembe kell, hogy vegye a nemzetközi humanitárius jogokat. Milyen kihívásaink vannak? Az egyik a fegyveres erők. Ezen a területen 2008 óta előrehaladást értünk el, nőtt az emberi jogi kultúra a fegyveres erőknél, csökkentek a jogsértések. A hivatalunk naponta együttműködik a fegyveres erőkkel, nyílt és őszinte a kapcsolat, de megvannak a határai. A prevencióra vonatkozó ígéretek sokkal könnyebben elérhetők, mint az erőszaknak való végetvetés. Tehát egy emberi jogi kultúrát kell kialakítani el kell fogadni, hogy milyen sér, sérelmek és sértések történtek, és nem szabad, hogy ezt tagadjuk. Végül. Hagy mondjak néhány olyan kihívást is, amely nem kötődik a konfliktushoz. A kolumbiai hivatalunk aggódik mert információrablást tapasztalunk, és lehallgatást gyakran, és gyakran telefonon fenyegetnek minket, illetve testi fenyegetésnek vagyunk kitéve. Az év első hónapjaiban 37 emberi jogi aktivista vesztette életét. Általában a földjüket visszakövetelő parasztokat érte ilyen csapás, vagy azokat, akik kampányoltak a mega projektek ellen és a bányászati kitermelések ellen. Az áldozatok többsége vidéki területeken élt. Most pedig fölgyorsítok egy kicsit, mivel nincs elég időm. Has documented and has advocated. Az állami intézkedéseket célzottan kell megtennünk. A társadalmi ellenőrzés nagyon fontos. Nagyon sok a paramilitáns csoport, akiket demobilizáltak, és ezek továbbra is kihatnak a kolumbiai nép emberi jogi helyzetére. A, a kormány alkalmazottak, és mindenki másnak is feladata ez. Az egyik régióban a hivatal 14 olyan mészárlást értett föl, amelyet ilyen paramilitást csapatok hajtottak végre. Szociális kirekesztettség, szegénység továbbra is lehetővé teszi, hogy a gyermekeket rekrutálják, illetve szexuálisan kizsákmányolják. A kolumbiai hatóságok mindent megtesznek, hogy leszereljék ezeket a csoportokat. De fennáll a veszélye, hogy amikor a béke folyamat előre halad, akkor ezeknek a csapatoknak a száma, hiszen demobilizáltak, nő. Nagyon fontos minden szinten harcolni a probléma ellen. Végül lenne két ajánlásom. Egyik, Kérem a parlamentet, hogy politikai és pénzügyi értelemben is támogassák a hivatalunkat. A kormány és a fő megbízottnak a modellje válasz lehet az országban kialakult helyzetre. Mivel Nincs formális párbeszéd arról, hogy az fta nak mi a hatás az emberi jogokra. Szeretnénk mindenkit megkérni arra, hogy proaktívabban vegyen részt a kolumbiai főmegbízott munkájában, és így mérhetjük fel a megállapodások hatását. Köszönöm. Mr. Monge, Köszönjük szépen, Monke úr. A rendkívül részletgazdag ismertetőt a kolumbiai emberi jogi helyzetről. Úgy gondolom, hogy ez nagyon információdús ismertető volt. először hallgassuk meg valamennyi szakértőnket, aztán jöhet majd a vita. Diego Martínez következik, aki az emberi jogok védelmével foglalkozó állandó bizottság képviselője. Megadom a szót. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt elnökasszony, elnökségi tagok, civil társadalom képviselői, illetve a kolumbiai kormány képviselőit is köszöntöm, akik szintén itt tartózkodnak a meghallgatáson. Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy emberi jogi aktivistaként önökhöz fordulhatok, és megoszthatom a nézeteimet, ismertethetem az álláspontomat. Különösen, ami a kolumbiai kormány, illetve az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodást illeti. Azzal szeretném kezdeni, hogy az emberi jogokról szeretnék képet adni, illetve hogy az e, emberi jogi aktivisták helyzetem hogyan néz ki, valamint hogy az úti tervet módunkban áll-e alkalmazni. Szeretném elsőként feltenni azt a kérdést, hogy egy úti terv mennyire lehet eredményes. Ezt az úti tervet a 2012. júniusi határozattal a kolumbiai kormány terjesztette elő. És Európa, illetve az Unió mennyire kész alkalmazni a szabadkereskedelmi megállapodást, ahogyan a, az emberi jogi főbiztosság felhívta arra a figyelmet, jelentős javulásra van szükség az emberi jogok helyzetében az elkobzott földek visszaadásában. A fényes ösvény harcosai a kolumbiai kormányjal igyekeznek véget vetni a konfliktusnak, hogy tartós béke alakulhasson ki. Két témakörben értenek tulajdonképpen egyet. Először egy vidékfejlesztési politikát um, szeretnének kidolgozni. Ennek a témaköreit a vidéki földek használata, illetve a tulajdon eh, viszonyai alapozzák meg. És ezek a szakpolitikai eh, lépések a jogaink védelmét célozzák. Tehát ezek a, az eddig létrejött megállapodásnak a legfontosabb elemei. Másodszorban idén augusztustól tapasztalhattuk, hogy elkezdtek mozgósítani, illetve aktivizálódni a vidéki szervezetek, a diákok, akár a kamionsofőrök is a területeik támogatásának a növelését követelik. Az USA-val aláírt szabadkereskedelmi megállapodás nagyon keményen, negatívan érintette őket, ahogyan erre felhívta a figyelmet a latin-amerikai érdekek védelmével foglalkozó szervezet is. És Kolumbiában az alkalmazottak, kiszolgáltatottak, a helyzetük szintén javítást igényel. Csak nem a az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást követően egy évvel fogadták az USA-val való megállapodást, és el kell mondjam, hogy nagyon súlyos pontokon sérült a vidéken lakó kolumbiaiak érdeke. Számos követelésük kifejezetten a szabadkereskedelmi megállapodással függ össze csökkentek a mezőgazdasági támogatások, és a természetes vetőmagok helyett előírták, hogy milyen eredetű magokat kell használni, valamint a bioüzemanyag termelés és sérti az érdekeiket. Jellemzően energiaprojektek és stratégiai bányászati beruházások indultak be, illetve fokozottak vidéken. Mindezek a szabadkereskedelmi megállapodással függenek össze, és a mai vitán keretében ezekről is szót eh, kell majd ejtenünk. Három kulcs témáról szeretnék véleményt megfogalmazni. Elsőként helyzetképet szeretnék adni a föld visszaadás helyzetéről, amelyet a Santos kormány elfogadott tervei szerint kellene végrehajtani. Úgy határozott a kormány, hogy a konfliktus áldozatai kaphassák vissza elkobzott tulajdonukat. A második témaköröm a szakszervezeti mozgalom, a szakszervezeti vezetők helyzete, és ennek az emberi jogi vonatkozásai, illetve maguk az emberi jogok. Kezdve akkor a föld kérdéssel azt hiszem, hogy látni kell, hogy itt három nagy nehézséggel nézünk szembe. Igaz, meggyőződésünk, hogy a földkárpótlási törvény, illetve az áldozatok kárpótlásáról szóló törvény nagyon komoly előrelépés. Láthatóvá tette az áldozatok helyzetét és szenvedéseit, csak nehezen hajtható végre, nehezen alkalmazható. Kolumbia Peruhoz hasonlóan úgy gondoljuk, hogy egy elhibázott kárpótlást igyekszik megvalósítani, ami nem hajtható végre. Inkább kiterjedt intézményi propagandának minősíthetjük ezt a törekvést. Nézzük akkor a Föld helyzetet. 6,6 millió kisajátított hold a földnek a területe, amelyet elkoboztak Kolumbiában, ez nagyjából Belgium területének felel meg. Tehát ez a 6,6 millió hektár, ez konkrétan szerepel a kárpótlási törvényben. És a kolumbiai kormány által megállapított mechanizmus keretében 286 ezer kárpótlási igényt nyújtottak be, és 43 ezernek adtak idáig helyt. Tehát ez körülbelül 20%-os jóváhagyást jelent, és a többi 80%-ot nem engedélyezték, nagyrészt azért, mert a kárpótlási igények olyan területeket érintenek, amelyek nem kárpótlásra kijelöltek. Tehát olyan területekről, földekről van szó, amelyekre egyelőre nem érvényes még a kárpótlási törvény. És ahogyan említettem, a végrehajtás komoly problémát jelent. A szakminisztérium nagyon sokszor nem a megfelelő területeket jelöli ki. Tehát a legnagyobb probléma, illetve kihívás az, hogy a Honvédelmi Minisztérium, amely az illetékes minisztérium, hogyan állapítja meg ezeket a területeket. Gyakorlatilag ez a tárca dönti el, hogy a törvényt mennyiben lehet végrehajtani. Ami a gyakorlati végrehajtást illeti, összesen 421 esetben kapták vissza ténylegesen a földet az érintettek, ez kevesebb, mint egy százaléka az igényeknek. Tehát miközben zajlik a fegyveres konfliktus, a paramilitáris erők, amelyek a kormány szerint bűnszövetségek, bűnöző bandák, szerintünk viszont pontosabb a paramilitáris szervezet kifejezés rájuk 2008 óta számtalan gyilkosságot követtek el. A kolumbiai helyzetet tovább bonyolítja, hogy nincsen külön költségkeret a, az áldozatok kártalanítására. A GDP 4%-áról van egyébként szó, illetve a tárcának ekkora kerete van a GDP-n belül. 0,9% lenne a GDP arányos áldozatoknak nyújtandó segítség, és a mezőgazdaság egésze és 4%-kal részesedik. 2013-ban a költségvetés a Honvédelmi Minisztérium számára több mint megduplázta a keretet figyelembe véve a föld kárpótlásokat, illetve az áldozatok kártalanítását. További cél a vidéki területek beruházási célterületté tétele. És erről az a véleményünk, hogy átszázott honvédelmi beruházásokról van szó. Kolumbiában nagyon sokat fordítanak a védelmi kiadásokra. Latin Amerikában a második legnagyobb hadi költségvetéssel rendelkezik Kolumbia. Rátérnék most a szakszervezeti vezetők, illetve az emberi jogok helyzetére. 2012-ben 22 szakszervezeti vezető töltek meg, idén pedig 16 gyilkosság történt ez idáig. Ami azt jelenti, hogy szám szerint kevesebb szakszervezeti vezetőt öltek meg, mégis a hazánkban esett gyilkosság áldozatául a legnagyobb számban szakszervezeti vezető. Gyakoriak az életveszélyes fenyegetések, illetve az emberrablások is. Ezeknek a száma nőtt viszont az előző évhez képest. Egy összetett kérdéskörre szeretnék rátérni most, amelyel az utóbbi hónapokban foglalkoztam, mert a benszülött, illetve indián területeken történt tiltakozásoknak az utóéletét szeretném bemutatni. A tiltakozások egyetlen hónapja alatt 49 embert öltek meg, és 30 fegyelmi eljárás van folyamatban. 830 panasz vizsgálata keretében. Ez azt jelenti, hogy az esetek mintegy 10%-ában vizsgálódnak csak. De ezeket is hadi törvényszék vizsgálja főképpen. A hadi törvényszék pedig olyan veszélyt jelent, hogy itt tényleges vizsgálatra nem kerül sor. 45 esetet adtak át a hadbíróságnak, és 19 ügyben pedig elrendelték ugyan a nyomozást, de valószínűleg erre nem kerül majd sor. Közhivatalnokok ügyét is vizsgálják egy-két szorványos esetben. Ami a jogsérelmeket illeti, például a gazdák sztrájkját követő elnyomó intézkedések azt mutatják, hogy kriminalizálják a társadalmi tiltakozást. 685 ember tartóztattak le a tiltakozások során. A rendőrségi számok szerint 837 volt az esetek száma, tehát nem egyeznek a számok. A kormányerők 28 embert vettek őrizetbe, és 9-et engedtek szabadon. Kolumbiában a sztrájk alatt önkényes letartóztatás sorozat, illetve titkos letartóztatások is történtek, amelyeket egyébként tilt a nemzetközi jog. Ez az eltűnések számát gyarapította. 153 olyan letartóztatásról is tudnak, amelyek nincsenek államilag nyilvántartva Kolumbiában. Tehát szeretném hangsúlyozni, hallottunk ilyen követeléseket társadalmi szervezetek részéről. Szeretném ezeket megosztani az albizottsággal először is. Az úgynevezett úti terv mint eszköz kapcsán szeretném elmondani, ez a kolumbiai kormánynak a szakpolitikai terve. Egy olyan eszköz, amely a Santos kormány fejlesztési tervének a részét képezi. Ez nem egy kétoldalú eszköz, és nem is egy teljesen állami eszköz. Úgy gondoljuk, hogy kudarcra van ítélve, mert nem teszi lehetővé, hogy a kolumbiai negatív emberi jogi helyzetet kezelni tudjuk, és nem fog javulást elérni. Santos elnök, illetve a kormány bejelentései tehát nem tényszerűek ebben a témában. Mások a kongresszus például, illetve a főügyészség és a fegyveres erők nem is szerepelnek a kormány úgynevezett úti tervében. Továbbá nyilatkozatot várunk az emberi jogokról és a munkavállalók jogairól. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi viták minden szintjén be kell, hogy épüljenek ezek a szempontok. Végül az emberi jogok védelméről szóló úti terv keretében arról is szólni kell, hogy mi lesz az alapvető jogok kartájával, az európai alapjogi kartával konkrétan. Mert az ajánlások végrehajtásának ez lenne a megfelelő viszonyítási kerete. És az emberi jogi főbiztosság is erre hívta fel a figyelmet. A főbiztosság szeretne Kolumbiában maradni, a Santos kormány viszont szívesen látná, hogyha távozna a főbiztosság. Eddig feltártak számos emberi jogsértést, és ezeknek a vizsgálatára szólítottak fel, sokszor multinacionális cégek vonatkozásában is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Itt van velünk Winston Galigo, Pamplona úr, Kolumbia, Európa, USA koordinációs csoport képviseletében. Köszönöm szépen, először is mindenkinek jó napot kívánok. Elnök asszony, a ház tisztelt képviselői. Tierras transnacionales en Colombia. En Colombia el conflicto... Hölgyeim és uraim! A politikai konfliktus, ami 50 éve dúl, oda vezetett, hogy rengeteg földterületet elvettek a parasztoktól, akiket el, a földük elhagyására kényszerítettek. Ez gyakorlatilag földlopás. Ehhez egy olyan politika csatlakozik, ami a strukturális reformok szempontjából káros. A nagy tulajdonosok, a nagy ö, cégek és a multinacionális ö, cégek malmára hajtja mindez a vizet. Ez a népesség, a vidéki népesség emberi jogainak kárához vezet. Legalábbis ez derül ki az Oxfam jelentéséből, amelyet 2013-ban adta ki, és amely alapján a terület több mint 80%-a a tulajdonosok 14%-ának a kezében van, és az a koncentráció csak növekszik. Sőt, a vidéki népesség katasztrófája, számokban is kifejezhetően romlik. Itt a Kolumbiában a világon a legrosszabb a földterület eloszlása, illetve Paraguay után a második legrosszabb helyzetben vannak a parasztok Kolumbiában. Pedig a hagyományos paraszti társadalmat fent kéne tartani, de sajnálatos módon az extenzív gazdálkodás nagy birtokokon vette át a helyét. Ráadásul az agroipari gazdaság 30 7%-nyi állattenyésztés és több millió hektár extenzív termelésre elkülönített földterület van a nagy gazdák kezében. A maradék földterületen még van némi erdő, de gyakorlatilag a parasztoknak nem jut semmi. A rége, régiekben 5 millió hektár volt a mezőgazdaságra számva. Ez az elosztás nagymértékben megváltozott, és for, vissza kéne fordítani ezt a folyamatot. A cukornád és a pálmaolaj termesztés most a legjelentősebb országunkban, de a vidéki népesség túlélése szempontjából nagyon fontos lenne változtatni ezen. A nagyvállalatok érdekében elkövetett föld lopásokat a kormány jelenleg legalizálja. Nos, október 16-a 2012 és augusztus 2013 között 150 letartóztatásra került sor a föld visszaadásokkal kapcsolatban, pedig néhány hektáros területeket próbáltak az emberek visszaszerezni. A több évnyi konfliktus után több mint 6 millió hektárt ö, vettek el emberektől. Ehhez hozzá kell tenni a vezetők elleni folyamatos támadásokat a föld visszaszerzési társaságoknak több tucat tagját gyilkolták meg. Szerintünk a földterületek tulajdonosi koncentrációját vissza kéne fordítani, és támogatni kéne a vidéki népesség megélhetését. De nincs erre politikai akarat. Sőt, a meglévő törvényeket is veszélyezteti egy olyan javaslat, amely ismét tovább elsegítené a földterületek koncentrációját azáltal, hogy az állami területeket is ezeknek a nagyvállalatoknak juttatná. Az Oxfam kinyilatkoztatta, hogy ez a helyzet. Alkotmányellenesnek nevezte azt is az Oxfam, hogy vidéki tartalékokat képeznek, hiszen nagyon fontos lenne, hogy a szegény gazdáknak legalább eh, minimum földterületeket nyújtsanak, hogy részt tudjanak venni a gazdaságban. Van egy újabb javaslat, ami a koncentrációt mozdítaná elő. Például a Poligrom nevezetű multinacionális cég sikeresen 5 millió, 5 ezer hektárnyi földterületet gyűjtött össze Kolumbiában. Ezt a helyzetet néhány európai parlamenti képviselő a múlt év november 20-án egy levélben elítélte. Hogyha a 35-ös számú jogszabályunkat megnézzük, illetve az 1984-es törvényt, akkor azt látjuk, hogy ezek alapján csak konkrét fizikai személyek tulajdonában lehet föld, jogi személyek tulajdonában nem. Pedig sajnálatos módon most épp ez a helyzet. A jelenlegi jogszabály előirányozza, hogy az állam maximum egy családi gazdaságnyi területet adhat fizikai személynek, vagy természetes személynek. Ezzel próbálja a törvény az elhagyott területek nagy gazdaságokhoz való csatolását megakadályozni. Azonban ezeknek az intézményeknek, a tulaj, a, ezeknek az intézkedéseknek a kedvezményezettjei nem kaphatnak máshonnan területet, és a kis gazdaságok, amelyeket egy-egy család megkapott, nem adhatják el, vagy adhatják át a területeiket nagy gazdaságoknak. Ez az a jogszabálytervezet, aminek komoly gazdasági és szociális hatásait várjuk, hogy annak e- ennek jó voltából a föld haszonélvezete azon gazdák kezébe kerüljön, akik azt megművelik és megélnek belőle. A családi gazdaság egy olyan egység, ami ennek a rendszernek az alapját képezni. A gazda népesség ezeket a területeket felhasználhatná, de mielőtt megkapja a földterületet, egy projektet, tervet kell, hogy benyújtson, amit el kell, hogy fogadjanak a hatóságok. Ezek a személyek például nem hagyhatják parlagon a földterületet, ha megkapják. Vannak olyan területek, amelyeket sürgősségi eljárásban kellene kiosztani. Van egy 1994-es törvény, amely tagadja ennek az előző jogszabálynak az alkalmazását, és a kicsi gazdákat arra kényszeríti, hogy föld nélkül éljenek, és ne legyen mit megművelniük. A kormány tárgyalási folyamatokat kezdeményezett a fárka a fényes ösvény harcosaival, márint amikor hajlandók voltak részt venni a tárgyalási folyamat egyes etapjaiban, például Havannában. Megpróbálnak ezen túlmenően olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek megállítják a mezőgazdasági szektorban a szegénység terjedését. Egy sor intézkedést fogadtak el, amelyek azonban nem teszik lehetővé, hogy az emberi jogokat garantáljuk attól félünk, hogy az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi egyezmény csak rontja a mezőgazdaságból élők helyzetét. Ugyanis a kereskedelem, azaz erőforrások további kiaknázására fogja a nagy gazdákat ösztönözni, és így a konfliktus csak nőni fog, és a gazdák, a mezőgazdaságból élő kis családi gazdaságok tovább hanyatlanak. Szeretnénk, hogyha a szerződést az Európai Unió módosítaná Kolumbiával, szeretnénk, hogyha a szabadkereskedelmi egyezménybe bizonyos követelmények kerülnének be, például az, hogy Kolumbiában javuljon az emberi jogi helyzet. Szerintük alapvető fontosságú, hogy a szerződés kontextusában az Európai Parlament követelményeket fogalmazzon meg a kolumbiai kormány felé, például az emberi jogok védelmére vonatkozó garanciákat követeljen. Az emberi jogok védőinek meggyilkolása csak egyre elterjedtebb. 2011-ben 49, 2012-ben több mint 100 emberölésre került sor, akik mind olyan ember volt áldozat, aki emberjogi aktivista volt. 2013-ban eddig 53, 52 embert gyilkoltak meg, nőket, férfiakat, környezetvédőket, szakszervezeti embereket, fiatalokat, gazdákat. 5 nőt és 47 férfit. Ezek a gyilkosságok tovább is mennek, mert már 220 támadás is megnyilvánult a, a jogvédők ellen. Több százan kaptak halálos fenyegetést, és 32-jüket meg is támadták életük elvétele céljából. Rendkívül aggasztó az, hogy az emberi jogvédőket ilyen komoly fenyegetés, sőt, ilyen támadások kérik. A költségvetésből 150 millió dollárt próbálnak az emberek védelmére fordítani, ezen emberek védelmére. De amíg nincsenek, amíg minden a belügyminisztériumtól függ, addig a 9000 ember védelme 4 milliárd, dollár, 4 milliárd dollárból persze megvalósítható lenne, de nem tudjuk jelen pillanatban sem, hogy mi történik, mire költik ezt, hiszen továbbra is megpróbálják megfélemlíteni azokat az embereket, akik az emberi jogokért küzdenek. Olyan felvonulásokat tartanak, amelyel megpróbálják elnyomni a tüntetéseket, amelyeket az emberi jogok védelme érdekében szerveznek. Egy ember 18 évre ítéltek el egy jogvédőt, anélkül, hogy bármilyen jogi garanciát kapott volna a, az eljárás során. A nemzeti rendőrséget bízták meg a nyomozással, és egy 1991-es erőszakos eltűnéssel kapcsolatban nyomozott ez az úriember. Nagyon fontos, hogy átlátható nyomon követés valósuljon meg, erre legyen egy menetrend, és folyamatosan vizsgálják, nyomon kövessék az emberi jogok helyzetét Kolumbiában. Ezt szoktuk kérni az összes nemzetközi szervezettől. Növelni kell a civil társadalom részvételét a tárgyalásokban, amit a fényes ösvényel folytatnak. A gazdasági ajánlások tekintetében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy javítsuk az emberi jogokat, a büntetlenséget, megszüntessük, és a szabadkereskedelmi egyezmény az Európai Unióval pont lehetővé teszi azt, hogy e, megvizsgálják országunkban az emberi jogi helyzetet. Legyen ez prioritás a párbeszédben, és folytassanak párbeszédet a civil szervezetekkel, a gazdák, a mezőgazdaságban dolgozók szervezeteivel. Az európai fővárosok folytassanak konzultációt, és próbálják meg, garant, próbálják meg garanciákat kérni az emberi jogok betartatására. Azt kérjük az Európai Parlamenttől, eh, hogy a nagyon világos mandátummal az emberi jogok védelmért küzdő bizottság felléphessen a kolumbiai kormány ellen, és követeléseket fogalmazhasson meg felé. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mind a három szakértőnk egész egyértelműen ábrázolta azt, hogy miféle emberi jogi sértések történnek országokban. Most pedig Bernd Lange, aki a Safeguards Clause-nak a raportőre, ismerhet és azt hiszem megadhatjuk a képviselőknek a szót is. Liebe Kolleginnen Kollegen, liebe Panel. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, köszönöm a panelistáknak és Hogyha megnézzük a szerződéseket, a kereskedelmi megállapodásokat, hogy ezek mit tehetnek az emberi jogi helyzet javítására, akkor három dologra kell kitérni Kolumbia kapcsán. Meg vagyok róla győződve, hogy egy kereskedelmi megállapodás nem lehet mindennek a csodaszere. Nagyon sok problémát hallottunk, amely szervesen kötődik nagy részt a kolumbiai jogszabályokhoz, a jogalkotáshoz, még olyan területeken is, amelyek nem kereskedelmi jellegűek. Szerintem egy kereskedelmi megállapodás nem lehet arra használni, hogy egy ország problémáit megoldjuk. Aztán mi tartozik egy kereskedelmi megállapodásba? például a GSP plusz keretében a kolumbiai árucikek 70%-a vámmentesen importálható az EU-ba. Mint például a nyers olaj és a szén is. Tehát ezen semmit nem változtat a megállapodás. A kérdés az, hogy az emberi jogokra hogy hathat ez. Aztán egy országban ki kormányoz és ki van többségben. Erre nem hathat ki egy kereskedelmi megállapodás. Ez az adott országnak a feladata, hogy ezt megoldja. Ennyit előzetesen. Aztán, amikor az FTA-król beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy igen, de a Kolumbiával kötött megállapodásnak legyen egy nagyon erős fenntarthatósági kitétele, hogy garantáljuk, hogy az emberi jogi alapfeltételek adottak. Ezért van a 9-es fejezet, a 9-es fejezet és a szerződés első része. Mind a két rész eléggé fakard inkább, mert igazából minden attól függ, hogy hogy hajtják végre. Ehhez azonban minősített többségre van szükség a minisztertanásban. Ez pedig nagyon valószínűtlen. És pontosan azért, amilyen a helyzet Kolumbiában, más megközelítésre van szükségünk. Én azt mondtam, fogadjunk el egy állásfoglalást, és Kolumbiával és Perúval szemben szavazzunk meg egy úti tervet az emberi jogi helyzet javítására. Minden olyan területen, ami kapcsolódik a kereskedelemhez. Ez már előrelépés, de nem tudom, a világon még hol fordul elő, hogy egy parlament szuverén kormányokat rá tudott kényszeríteni, hogy úti tervet készítsenek az emberi jogok területén, szerintem sehol. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk, és elmondhatjuk azt, hogy egyértelműen beleegyezésre vettük rá ezeket a kormányokat. De a kereskedelem területén, ahol munkavállalói jogokról is szó van, ott be kell tartatni a szabályokat. Például ...480 új munkafelügyelőt kell felvenniük 2014-ig a szakszervezetek részvételét növelni kell, nemzeti konzultációs grémiumot kell létrehozniuk, a kollektív jogorvoslatot biztosítaniuk kell. A büntetőjogi eljárások rendszerét meg kell reformálni, különösen a szakszervezeti és más munkavállalói képviselőkkel folytatott eljárások esetén, és ezeket meg is kell valósítani. Tehát egyértelmű, hogy milyen sok elkötelezettség hárul ezekre a kormányokra. Most pedig ellenőriznünk kell, hogy ezeket valóban betartják-e. Augusztus 1 -e óta van érvényben ez a, szál, ez a szerződés, és kicsit késtünk, késik az ellenőrzés is, bár az ellenőrzésre egy monitoring csoportot hoztunk létre márciusban. Egy szemináriumot szervezünk Kolumbiában és Peruban. Egyébként az állásfoglalásunk erre is kitér, hogy helyleg a megvalósítást ellenőrizzük. Az első jelek elég kétértelműek. Van előrelépés, pontosan a szerződéseknek megfelelően. Heraromban, a bányában jártam, és ott a szakszervezettel beszélgettem, és azt mondták nekem, a megállapodás miatt és a felügyelet miatt egyértelmű, hogy a szakszervezet szerepe és a bánya felügyelete erősödött. De a gyülekezési szabadság korlátozását nagyon szigorúan vesszük. Kevesebb az erőszak, és vannak arra utaló jelek, hogy a kormány mindent megtesz, hogy a szakszervezeti tagokat védje, 1270 szakszervezeti tagot védünk így, nagyon nagy beruházások történtek, és nagyon fontos, hogy a kormány figyel ezekre a területekre. Tehát ez jó jel, hogy az úti tervet valóban megvalósítják. De ezt mondta az előadó is, vannak jelek, hogy még sok munka vár ránk. Tehát a kérdés az, hogy lehet-e eljárásokat kezdeményezni azok ellen a cégek ellen, akik nem tartják be az alapvető emberi jogokat. Igen, de aztán pénz szankciókat nem rónak rájuk ki. Hát ezen még dolgozni kell. Vagy a munkafelügyelők milyen sokan vannak, nem csak arról van szó, hogy sokan legyenek, hanem hogy tényleg végezzék a munkájukat. Pontosan az olaj, cukor, termelés területén, a kikötőkben, vagy a virágkertészetekben. Tehát a felügyeleteket és az ellenőrzéseket fokozni kell. És ugyanaz jó, hogy csökkent az erőszak a a ellen, tehát igazából egy demokratikus országban ennek a számnak nullának kellene lennie. Aztán a szövetkezetek tilalma. Ezek úgynevezett TS-ek, de ezek igazából kényszer szövetségek, amiket bizonyos tarifáknak vezet, vetnek alá, de ez aggasztó. És az is aggasztó, hogy a büntető jogi rendszer reformja még nem valósult meg, és nagyon sok követő büntetlenül marad. Tehát ez ambivalens, az úti terv egy részét megvalósították, más részét nem. Mi majd ügyelünk arra, hogy továbbra is végezzük a munkát, de ha kell, akkor büntető szankciókat eszközlünk Kolumbia ellen. Köszönöm, elnök, köszönöm, Lange úr, és remélem, hogy a kereskedelmi bigái még kicsit várhatnak, mert most a képviselőket kérném meg, hogy kérdéseket tegyenek föl. Hatan kértek szót. Klute, die Frau Jekle, die Frau Weber, die Frau Andrikene und mich selber. Gut, dann haben wir schon. És én magam is, úgyhogy elég sokan vagyunk. Howitt úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bár hosszú a lista, üdvözlöm a tényt, hogy a szakbizottság a kolumbiai emberi jogokkal kiemelten foglalkozik. Több éve szenvednek ugyanis a jogsértésektől az emberek, és valóban érvényt kell szereznünk az emberi jogoknak. A béketeremtés és az emberi jogi missziók az utóbbi 15 évben számos alkalommal megtörténtek, és a szocialista frakciónak, a frakciómnak köszönetet szeretnék mondani a meghallgatás megszervezéséért, köszönöm továbbá a titkárságnak is a segítséget, és szeretném köszönteni Longen urat, három előadónk egyikét, akivel korábban már találkoztam, Bent Lange kolléga jelenlétét, támogatását is köszönöm szépen, a Kereskedelmi Szakbizottságban rendkívül jellemesen, lelkiismeretesen támogatta az ügyeinket. Nem mindig sikerült kölcsönösen elfogadható megoldásokat találunk minden témába, de ő egy jó kolléga, és a jelenléte is mutatja, hogy mennyire fontos ez a mai meghallgatás, illetve a külkapcsolatainkban az emberi jogok mennyire jelentősek. Tehát köszönöm szépen a kollégának a jelenlétet. Minden előadóhoz szeretnék egy-egy kérdést idézni. Munga úrhoz elsőként. Korábban beszéltünk már erről, amikor a kolumbiai kormány idén márciusban az emberi jogi felővizsgálat keretében bemutatta a helyzetet az ENSZ emberi jogi tanácsa előtt a bogotai főbiztonsági jelenlétet is elemezte, illetve még egy évnyi támogatást biztosított ehhez, és szeretném megismételni, hogy én úgy gondolom, hogy korábban legalább kétszer előfordult ez már, hogy itt a parlamentben, illetve az unió részéről meg kellett óvnunk az utolsó percben a bogotai misszió jelenlétét. És Örülnék neki, hogyha legalább plusz három évre ott maradhatnának, és hogyha ezt az érdekeltek is meghallanák. Talán a részünkről ezt a támogatást rögzítve, a plusz három évnyi jelenlétet ön is megállapíthatna majd a következtetések között. Az ártatlan polgári lakosság hidegvérű legyilkolását le kell állítani. A kolumbiai hadsereg vérdíjat tűzött ki, fejpénzt tűzött ki az áldozatokra, és ez a gyilkosságoknak a háttere. És az albizottságunk számára ezért is nagyon fontos az emberi jogi helyzet Kolumbiában. Ön hogy látja a kapcsolatot a különböző kivizsgálandó ügyek esetében. Sok esetben valódi bűncselekményekről lehet szó a gyanú szerint, de nem történik meg a kivizsgálás, vagy nem kerülnek bíróság elé az elkövetők. A katonai irányítás nyilvánvalóan nem használ az emberi jogi helyzetnek, és a kolumbiai kormány jogi kötelezettségei teljesítésének sem az EKS képviselőjét szeretném megkérdezni a következőről. A katonai bíróságok illetékességét ön úgy látja, hogy helytelen ez az illetékesség a tavaly decemberi döntés alapján. Az EKS mit tett ez ellen, vagy ebben az ügyben? És az Alkotmányügyi Bíróság említett határozata hogyan érvényesíthető gyakorlatban, illetve a kolumbiai parlament hogyan látja ezt a dolgot. Monga urat, hát mint nemzetközi diplomatát kérdezem, hogy jegyzőkönyvbe kerülhessen ez a kérdés. A demobilizáló csoportoknak a bűnei között szerepel 38 gyilkosság, illetve a paramilitáris csoportok a kormányhoz, a fegyveres erőkhöz kapcsolódnak a gyanú szerint, illetve azt gondolom ön erre hívta fel a figyelmet, és ez a gyilkosságoknak a háttere. Én szerettem volna ezt egyértelművé tenni. Martinez úrhoz két kérdést szeretnék intézni. Az egyik, az áldozatok védelméről szóló jogszabály említett, hogy 99%-a a föld kárpótlási kérelmeknek elintézetlen az eddigiekben. Ön szerint történt-e időközben előrelépés? És minek kell még történnie a jövőben, hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek biztonságban visszakaphassák és művelhessék a földjeiket. Azután, amikor Martinez úrtól a sztrájkokról hallhattunk, illetve augusztustól a kolumbiai zavargásokról, a 70-es évek óta ez volt a legnagyobb tiltakozás hullám. Különböző okok fogalmazódtak meg ennek a hátterében. Az USA-val kötött szabadkereskedelmi megállapodás, ez az uniós megállapodás melyen mértékben tehető felelőssé a tiltakozásokért. És Gallego úrnak szeretném utolsóként feltenni a kérdésemet. Az USA-val kötött kereskedelmi megállapodás ahogyan Lange kollégám is említette, az intézkedési terv az unió részéről jó szándékkal fogalmazódott meg, és az amerikai kongresszus felé egy monitorozó csoport beszámolt a helyzetről, és a munkavállalói jogokat is vizsgálták, pontosan a kereskedelmi megállapodással összefüggésben, októberben egy hónapja, idézem a jelentést, romlanak a munkavállalói jogok Kolumbiában, és a szakszervezeti vezetőknek a meggyilkolása folytatódik. Idézek ismét. A delegáció megállapítja, hogy a kolumbiai kormány szándékosan nem tartja be a munkavállalói jogokat, és a munkakörülmények emiatt romlanak. Meg kell mondanom, hogyha az USA intézkedési terve után egy évvel a kongresszusnak ezt kellett megállapítania, akkor ön mit lát az uniós akciótervben? Milyen különbséget vél felfedezni, vagy miben reménykedik? Ja. Köszönöm. Klute úr. Köszönöm szépen. Lochpiller asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy a kereskedelmi szerződések következményeit felmérjük Kolumbiával és Perúval kapcsolatban. A GUE frakcióban nagyon sok emberrel találkoztunk, szakszervezetektől, női jogi szervezettől, benszülöttek küldötteivel találkoztunk, amit ma itt hallottunk, aláhúzza azt, amit mi is hallottunk. Az a benyomásunk ugyanis, hogy eddig nem javult a helyzet. Bent, te azt mondtad, hogy egy-két ponton már vannak reménykeltő jelek. Ezt én nem kérdőjelezem meg, csak azt mondom, hogy te ismered a megacégeknek, a nemzetközi cégeknek a helyzetét. Lehet, hogy ott más helyen kell aktivizálni magunkat. És azt is hallottuk, hogy a szexszervezetek és a munkavállalók milyen helyzetben vannak. Nekik nem megy jobban semmi, nem javult a helyzet, tegnap kaptam egy levelet Németországból, amely arra utal, hogy egyre több a halálos fenyegetés, a halálos kivégzés, és inkább, hogy erősödik ez a trend, mint hogy visszaesne. Úgyhogy, ami eddig történt, az úti terv Ezt, persze mind szép, én ezt nem mellenzem, csak kellene tenni valamit annak érdekében, hogy a gyakorlatban legyen eredmény. De a kérdés az, hatékonyak vagyunk? Ha jól értem a kollégákat, nem. Többet kell tennünk. Úgyhogy az én politikai frakcióm Fölteszi a kérdés, maga a szabadkereskedelmi egyezmény nem lehet esetleg probléma? Hiszen a kisvállalkozók, kisgazdák és a hatalmas gazdaságok, mint az EU, tehát itt van egy asszimetria. Nem lehet, hogy a kereskedelme van ez az asszimetria? A kereskedemet támogatom, csak az a benyomásom, hogy ez a fajta megállapodás önmagában is problematikus. Tehát ö, erre azért figyelnünk kellene, hogyha maga a megállapodás jellege vet fel problémákat, akkor az úti terv ezen nem sokat javít. Aztán Szeretném hallani, önök mit gondolnak. Elége az, amit az úti terv lefektet, vagy intenzíven meg kell vizsgálni, hogy jó-e egyetlen ilyen megállapodást kötni. Elnök, köszönöm, Jegle asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az érdekes bevezetőket is. Én egyetlen nem ismerem Kolumbiát. Agrárpolitikerin, bin also von dieser Seite. Mezőgazdász vagyok, és ezért foglalkozom az egyezményekkel, és Kanadáért vagyok felelős, a CITA egyezményért. Nekem is fölvetődik a kérdés, még mit tehetnénk? És egyszer nem tudom. Most már tényleg nem tudom. A WTO-ban nem haladnak a tárgyalások, azért kezdtük a bilaterális egyezmények sorát. és úgy gondolom, hogy az INTA a többiek támogatásával, magával vámtarifákkal manipulál, új ötleteket próbál felsorakoztatni, de eh, igazából már többségünk számára ezek nem elfogadható eszközök. Másrészt viszont azt látjuk, hogy egyre nagyobb kritikát gyakorolnak felénk a tagállamokból. Új elképzeléseket várnak tőlünk, hogy hogyan nézzen ki az EU-s agrárpolitika, hogy új megoldásokat találjunk. És remélem, hogy ez sikerül, de ezzel nem adjuk meg a kérdéseket. A kérdésem a kolumbiai hozzászólókhoz. Amellett, hogy ma mi nem működik mi, mint parlamenterek, képviselők, konkrétan milyen javaslatokat tehetnénk, mit tehetnénk még, mit tehetnénk jobban, mit tehetünk a jövőben kereskedelmi megállapodásokban. Van az USA-val kötött megállapodás, ha jól emlékszem, van ez a partnerségi, stratégiai partnerségünk, de ez nem kerül bele a kereskedelmi szerződésbe, csak kereskedelemről van szó. Esetleg ez a megoldás. És talán a meghívottak segíthetnének. Köszönöm. Köszönöm, Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ebben a parlamentben az elmúlt néhány évben, legalábbis mióta én 2007 óta tag vagyok, számos olyan meghallgatáson vettem részt, ami a kolumbiai emberi jogokkal foglalkozott. És egy sor ilyen vita és meghallgatás a több oldalú megállapodás elfogadása előtt meg sokszorozódott. Ez nem csak egy szabadkereskedelmi egyezmény tehát, hanem egy több féllel kötött, annál komolyabb egyezmény. Szeretnék megérteni valamit. Ahogy hallgattam a vendégeinket, felmerült bennem a kérdés, hogy erről mit gondolnának. Hasonló megállapodásokat kötünk más országokkal is világszerte, ahol az emberi jogi helyzet nem túl jó. Olyan országokban, ahol ugyan mondjuk nem volt polgárháború, olyan fájdalmas polgárháború, mint Pol- Kolumbiában, de azt szeretném megérteni, hogyha az alapján, ami elhangzott, Mondhatjuk-e azt, hogy a kolumbiai kormány becsapott minket? Megkötöttük a megállapodást, és ez csak rontotta az emberi jogi helyzetet? Vagy van bármilyen szándék, hogy egyáltalán nem akarnak a jó irányba haladni, vagy pedig van haladás a jó irányba, csak még nincs elég eredmény. Fontos lenne, hogy megérthessük ezt. Már csak azért is, mert nem gondoltuk azt, hogy a többoldalú egyezmény megkötésével az összes emberi jogi problémát megoldjuk Kolumbiában. Hát erre nem is gondoltunk. A mögöttes gondolat az volt, hogy segítsük a gazdasági fejlődését az országnak, és amellett persze a társadalmi helyzetjavulását is elősegítsük. Szóval mindezek miatt fontos lenne megérteni. És Monge úrtól szeretnék még pár szót hallani arról, hogy ez a reform, amely tényleg nagyon aggasztó, és a katonai bíróságok szerepe is aggasztó. Ezt az alkotmány bíróság elutasította eljárásbeli okok miatt, de bejelentették, hogy újra a napirendre fog kerülni. Tehát folytatódni fog ez a téma, de milyen értelemben? És szeretném meghallgatni a válaszát hűn, kolléga kérdésére is a Las Bandas kriminálesszel kapcsolatban, vagy bűnöző bandákkal kapcsolatban. Hogyha állami politika az, és állami politika-e az, hogy embereket öletnek meg ezekkel a bandákkal. Ezt pontosítani kell. Nem diplomatikus választ várok, hanem a szavak mögött rejlő valódi értelmet. Hogy miről beszélünk? Beszéltek a paramilitáris erőkről, akik a kormányjal együttműködésben vannak, és ők követik el ezeket a gyilkosságokat, akkor ez állami politikának minősül, tehát akkor át kell gondolnunk a Kolumbiával fenntartott kapcsolatainkat. I have to say. Meg kell mondjam, hogy négy perc múlva lejár ez a vita rész, és Grász, Graf Lambsdorff, akinek a következő témája jön majd ezután, 15 percet adott még nekünk, két hozzászólunk van még, és aztán az EKS de arra kérnék mindenkit, hogy röviden fogalmazzanak, hogy válaszolni is lehessen. Howitt úr. Nem akarok vitatkozni a kollégával, ez egy ügyrendi kérdés, de én nem azt mondtam, hogy állami politikáról van szó, teljes mértékben helyén való a kérdés, csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném hangsúlyozni, hogy én nem ezt a kérdést tettem fel, nehogy esetleg összekeveredjen a dolog. Nem, én csak azt mondtam, hogy a kormány jóváhagyásával történnek -e ezek a cselekmények, ami azt jelenti, hogy ez egy kormánypolitika lenne. Tehát erre vonatkozott a megjegyzésem. André Kéne asszony. Köszönöm szépen. Litvánul az anyanyelvemen fogom majd elmondani ma délután a mondandómat, úgyhogy most váltok. Szidi, köszönöm szépen. Először is eh, elnézést szeretnék kérni, hogy késtem. Girdéjó. E, aš girdėjau. Gallego úrnak szeretnék először reagálni. Először is. Kritikákat hallottam a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, de már ratifikáltuk ezeket a megállapodásokat, és nem vagyok ugyan tagja ennek a szakbizottságnak, de a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak igen, és ott megszavaztuk a megállapodást. Az én hazám Litvánia, és csak 2004-ben léptünk be az EU-ba. De már előtte aláírtuk a szabadkereskedelmi megállapodást az EU-val. Nagyon jól emlékszem rá, hogy akkor mi történt. Nagyon féltünk, nagyon sokat vitáztunk egymás között, hogy most majd a gazdag nemzetközi koncernek elárasztják az országunkat, és fölvásárolnak mindent néhány centért. Most már 20 éve van érvényben ez a szabadkereskedelmi megállapodás, és semmi ilyen nem történt. Pontosan, hogy elfogadtunk egy olyan törvényt Litvániában, amely megtiltja külföldi állampolgároknak, hogy ö, földet vásároljanak, csak 99 évre bérbe vehetik, leasingelhetik. Most pedig ezen a törvénye változtatni akarunk, és lehetővé akarjuk tenni külföldi állampolgárok számára, hogy földet vásároljanak. Talán a parasztoknak, a gazdáknak ez a félelme inkább ahhoz kötődik, hogy Kolumbiában is nagy koncernek jelennek, jelennek meg, és igazából nem a megállapodás maga akadja őket. Talán akkor a monopóliumok elleni védelem lenne fontos Kolumbiában. Ezen kívül említette a gyilkosságokat és az erőszak hullámot. Nyilvánvalóan ezt nem tudhatjuk le ilyen könnyedén, csak hogy pontosan a kereskedelmi megállapodások azok, amelyek segíthetnek ennek a helyzetnek a megoldásán. A fenyegetések, a gyilkosságok jól tükrözik az egész helyzetet Kolumbiában. A fényes ösvényel nem tudom, egy év óta, vagy már régebb óta tárgyalnak, és hát elég sok mindent elértek. de a számok, amiket ön mondott, hagyd mondjam el, hogy az emberi jogi helyzetet természetesen figyelemmel kell követni a parlament részéről is. És az emberi, az emberi jogi főbiztosnak, az ENSZ-ből nyilvánvalóan aktívan részt kell venni továbbra is ebben a folyamatban a szabadkereskedelmi megállapodás teljességében azt kell, hogy szolgálja, hogy javuljon az emberi jogi helyzet. Köszönöm szépen. Question to Mr. Magam is feliratkoztam a kérdezők listájára. Monge úrtól szeretném kérdezni a következőt. A kolumbiai béketárgyalásban érdekeltekkel beszéltem, illetve beszéltem a kolumbiai eh, nőkkel, nőjogi kérdésekről, a Kubát is érintettük, és azt eh, mondták nekem, hogy eh, rengeteg erőszak cselekmény történik, tehát az ensz összefüggésben is szeretném kérdezni, hogy e tekintetben hogy áll a helyzet. Aztán az EKS, a konfliktusokat tövező nemi alapú erőszak problémájáról szóltunk Zajnev Bangurával, az ENSZ főtitkár különleges képviselőjével az előző ülés szakaszban, és ott elhangzott, hogy az EU nyomást kéne, hogy gyakoroljon. És talán azt gondoltam, hogy ön is kitérhetne erre. És most komoly kihívás, hogy röviden, illetve átfogóan eh, fogalmazzak, hogy fogalmazzunk, és szeretném, hogyha ez meg is valósulna. Jean-Pierre Beau. Köszönöm szépen. Először megpróbálok reagálni arra a kérdésre, ami a katonai igazságszolgáltatásra vonatkozott. Ahogy egy képviselő helyesen emlékeztetett rá, az alelnök főképviselő asszony kifejezte aggodalmát e reformmal kapcsolatban a közelmúltban. Hallottuk a híreket az Alkotmánybíróság határozatáról Kolumbiából, amely kinyilatkoztatta, hogy alkotmány ellenes az a reform. Nyilván Kolumbiának a feladata az, hogy eldöntse, hogy milyen lépéseket akar ezután tenni. Mindazonáltal az a meggyőződésünk, hogy Kolumbia ennek a határozatnak az esélyét, ezt a lehetőséget kihasználhatja, hogy átgondolják ezt a reformot. A rengeteg rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalat van ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, különösen az EU-n belül. 28 tagállamunk van, különböző hagyományaink a katonai igazságszolgáltatással kapcsolatban. Ezek a ezekből pedig különböző tendenciák bontakoznak ki. Ezt az információt szívesen az önök le, le, rendelkezésére bocsátjuk, bocsátjuk, hogy a megfelelő jogszabályt megalkothassák. Ez az ajánlatunk természetesen továbbra is érvényes, ha Kolumbia kíván élni vele, és át akarja ezt a reformot gondolni, akkor szívesen megosztjuk a tapasztalatainkat. Most pedig a nemi erőszak a nők ellen kérdésével szeretnék foglalkozni. Valós ez a probléma Kolumbiában. Azt is el kell mondanom, hogy ez az egyik fő prioritási terület az EU e, emberi jogi munkájában, Kolumbiában. Először is olyan ügy, amelyel évről évre foglalkozunk, az emberi jogi ENSZ és Kolumbia között lefolytatott párbeszédben, illetve egy sor projektünk van, amelyel próbáljuk támogatni az áldozatokat, az emberi nők ellen elkövetett emberi jogi soksértések áldozatait próbáljuk támogatni tehát. Ez egy olyan terület, amelyel sokat foglalkozunk, és amelyel kapcsolatban a delegációnk és a misszióink folyamatosan dolgoznak Kolumbiában. Számos civil szervezettel együttműködünk. Rengeteg támogató projektünk van Kolumbiában, az emberi jogok területén, a civil szervezetekkel és az ENSZ szervezeteivel együttműködünk. És itt szeretnék köszönetet mondani azért az együttműködésért, ami az emberi jogi főképviselő hivatalával megvalósul. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk velük, ez az egyik olyan privilegizált csatorna, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a problémákat érintsük, és megpróbáljuk enyhíteni őket. Azt hiszem, itt most abba hagyom, de ha van kérdésük, szívesen válaszolnék. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Jörgenzen úr a kereskedelmi főigazgatóságról. Talán, ha megtenné, hogy a kérdésekre összpontosít. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Ahogy a vita is mutatta ma, az emberi jogok helyzete fontos politikai cél a külpolitika területén, és természetesen a kereskedelmi politikának is integráns része. Megpróbálok röviden válaszolni, és tájékoztatni pár dologról önöket, e, ami kapcsolódik -e ezen érdekes vitához. Hogy például a szabadkereskedelmi egyezménynek milyen hatásai lehetnek az emberi jogokra. A Kolumbiával és Peruval kötött e meg egyezmény remélhetőleg pozitív hatása lesz az emberi jogok helyzetére, sőt, bizonyos tekintetben már volt is pozitív hatása. Itt van például ez a menetrend, amit említettek az előttem szólók. Akkor most röviden. Miért is gondoljuk azt, hogy a megállapodásnak lehet pozitív hatása az emberi jogokra? és mit teszünk a következő hónapokban. Hiszen most kezdődik az a megvalósítási fázisa a Kolumbiával és Peruval kötött megállapodásnak. Először is azt gondoljuk, hogy egy ilyen jellegű megállapodás, mint amit bekötöttünk, pozitív hatásokkal bír. Egy fenntarthatóbb fejlődést és javuló emberi jogi helyzetet fog eredményezni. Részben a javuló gazdasági lehetőségek miatt, amit egy ilyen megállapodás eredményez, a jog érvényesülése az kiszámíthatóbbá válik, illetve olyan jogi kötelezettségeket vállalnak a kormányok, amelyek kapcsolódnak az emberi jogok kérdéséhez. Például kereskedelem és a fenntartható fejlődésről szóló fejlőd, fejezet foglalkozik ezzel a megállapodásban. De még egy dolog, ami csak az elmúlt évekre igaz. Komolyabb szerepet ad a civil társadalomnak ez a megállapodás a végrehajtási folyamatban. Például a fenntartható fejlődés fejezet esetében, illetve nagyobb szót erősebb hangot ad a civil társadalomnak. És nyilván komoly mandátumot kap az Európai Bizottság, a Külügyi Szolgálat és az Európai Unió, Európai Parlament a nyomon követésben. Mi most megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy megfelelően hajtják végre a megállapodást, és a benne rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázzuk az emberi jogok területén is. Azt hiszem ennek a legfontosabb aspektusa az, hogy most lesz az első kereskedelmi bizottsági ülés valószínűleg áprilisban, vagy valamikor jövő tavasszal. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk szervezni, az albizottságoknak előtte össze kell ülnie. Az egyik ilyen albizottság a fenntartható fejlődéssel foglalkozik, remélhetőleg február elején sor kerül erre az ülésre, és ennek során lesz egy párbeszéd a civil társadalommal, ami nagyon érdekes információforrásnak ígérkezik. Bizonyos érdeklődésre számolt tartó ügyeket tehát fel tudunk majd ott vetni, és ez meg fogja határozni azt, hogy a jövőben hogyan dolgozunk tovább. Aztán még egy végső pont, amit szerettem volna felvetni. A bizottság részéről készek vagyunk és elkötelezettek az iránt, hogy nyomon követsük az végrehajtásról szóló éves jelentésekben foglaltakat. Tehát elkötelezettek vagyunk ez iránt, ahogy azt a párbeszéd során is kifejtettük. Ez a jelentés remélhetőleg a következő nyár előtt elkészül, és tartalmazni fog információt a különböző testületek működéséről, amelyek a megállapodás végrehajtásának nyomon követésért felelősek. És itt is ismét utalnék a fenntartható fejlődés fejezetre. Még egy fontos dolog, ami az emberi jogok támogatása szempontjából szerintem fontos. De ezt igazából már a külügyi szolgáltbeli kollégám elmondta. Köszönöm szépen. Most a vitát vissza kell hoznunk az elnökségi asztalhoz. Más sorrendben várjuk majd a válaszokat, de azt szeretném kérni, hogy az önök közintézett kérdésekre adjon választ mindegyik szakértőnk. Köszönöm szépen. Szeretnék választ adni arra a kérdésre, hogy a kolumbiai USA szabadkereskedelmi megállapodás növelte az agressziót, illetve a tiltakozások intenzitását, vagy az erőszak cselekményeket okozhatta-e a szakszervezeti vezetők és mások ellen a következőt mondanám. A Kolumbiával kötött kereskedelmi megállapodás lényege a természeti erőforrások kiaknázása, ami összekapcsolódik a föld birtokolás, a föld birtok viszonyok kérdésével. Ez két típusú feszültséghez vezetett. Egyrészt illegális fegyveres csoportok tartózkodnak ezeken a területeken, akik finanszírozási lehetőséget látnak ebben, másrészt pedig a gazdák, akiktől elveszik a földet, tiltakoznak ezen, és ez vezetett az említett sztrájkhoz. Forrong a társadalom, és ennek folyamán a társadalmi mozgalmakat kriminalizálta és elnyomta a kormány. Tehát úgy gondoljuk, hogy az elnyomás, a támadások és a gyilkosságok ebből fakadnak. Diego Martínez hangsúlyozta, hogy az utolsó sztrájk alatt 14 aktivistát öltek meg. és ami az aszimetriára vonatkozó kérdésrészt illeti, hogy egy nagy és egy kisebb gazdaság közötti megállapodás mennyiben tud kölcsönösen előnyös lenni azt tudom mondani, hogy a Kolumbiában lévő társaságok vállalták és aláírták, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Az úti terv általában és Kolumbia esetében is nem csak arra összpontosul, hogy a kereskedelmi megállapodás hogyan alkalmazandó a gyakorlatban, hanem éppen ahogy hallhattuk, valójában az elmélet úgy néz ki, hogy a kereskedelmi megállapodás elősegíti az emberi jogok érvényesülését, még hogyha gyakorlatban ez nehéz is. Úgy merül fel a kérdés, hogy a kolumbiai kormány igazat mond-e, avagy sem. Javultak-e a dolgok? Erre a kérdésre választadva azt mondanám, hogy legalábbis a retorika javult, illetve a jogszabályi háttér fejlődött. Van egy jogvédelmi egység, létrejött egy eh, ilyen főosztály országos szinten, és van egy emberi jogokat garantáló nemzeti hatóság. És a kormány igyekszik a legeredményesebb intézkedéseket bevezetni ennek érdekében. Hogy mekkora fejlődést hozott ez, végrehajtják-e a jogszabályokat, nem igazán az utóbbi három évben az aktivistákat fenyegetések és atrocitások, támog, támadások érték. Tehát ez könnyen lett, hogy csak elméleti fejlődést hozott. És az igazi kérdés, hogy hogyan lehet a jogszabályoknak érvényt szerezni. Aztán a földterületek koncentrációjával foglalkozó utolsó kérdésre szeretnék válaszolni. Nem tudom, hogy Litvániában hogy áll a helyzet, Kolumbiában nagyon kevés kézen összpontosul a földtulajdon. Említettem, hogy 14%-a a földbirtokosoknak 80%-át birtokolja a földterületnek. Tehát nagyon sok föld nélküli gazdáról beszélhetünk, illetve zsellérekről, akik elveszítették, vagy eladták, vagy akiknek kisajátították a földjét államilag, vagy a nagy társaságok. És ezek az erők nem engedik földhöz jutni a föld nélkülieket. Ez nagyon keményen sújtja az egész kolumbiai társadalmat. Aztán említhetnék még olyan jogszabályokat, amelyek a családi gazdaságokat védik, illetve a földjeiket. Van egy olyan törvénytervezet, amelyben az szerepelne elméletileg, hogy a műveletlen földek egy idő múlva állami tulajdonba kerülnek. Tehát ez további területeket vonna el a gazdáktól, és még kevesebb ember művelni őket. Reméljem. Én azt mondanám, hogy figyelembe véve a kérdéseket, amiket kaptam, hogy az EU úgy döntött, hogy nagyon összetett háttérrel állítja össze a szabadkereskedelmi megállapodást. Kolumbia egy olyan ország, ahol elterjedt az erőszak gyakorlata. Ez hatalmas problémát okoz mindkét partner számára. Nagyon nehéz az úti tervet megvalósítani, hiszen a vagyonszerzés gyakran erőszakkal párosodik Kolumbiában. Kolumbiában nem egyenlő a földek elosztása, ez egy állandó konfliktus helyzetet teremt a szabad kereskedelmi egyezményt, amikor aláírták, Urel Varel Esteios, aki a szakszervezetek feje volt, börtönbe került, a kormány börtönbe juttatta azért, hogy ne kapjon figyelmet a tiltakozásra. Tehát én azt mondanám, ha mi magunk, kolumbiaik nem tudunk kiegyezni, hogy miféle modellt szeretnénk építeni országunkban, hogy mi hogyan teremtsük meg a stabil békehelyzetet, addig szerintem fel kellene függeszteni a kereskedelmi szerződést. Tudom, hogy ez nagyon bonyolult, de személyesen ez a véleményem. Másodszorban. Azt látjuk, hogy évente 2%-kal nő az áldozatok száma is. Nem tudom, mondja az elnök most esetleg az ENSZ képviselőnek megadhatnám a szót. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, és köszönöm a megjegyzéseket. Nos. A régiómban még úgy tűnik, hogy az elnök három évig hivatalban fog maradni, és azt mondta, hogy a következő kormányra szeretné majd azt hagyni, hogy hogyan dolgoznak ki egy olyan modellt, amely a békét garantálja. Mi csak remélni tudjuk azt, hogy önök mindig minnyáján támogatnak minket, és segítenek minket abban, hogy a szakszervezetek továbbra is erősek legyenek, és hogy demokratikusan válasszuk meg az utolsó, a következő kormányunkat. Aztán a Kolumbiáról szóló jelentések és a fals pozitívok kérdése. 2008 és 2012 között több mint 3500-an vesztették életüket, és mégis a bíróságok elé csak négy eset került. Hát ez egy nagyon rossz képet fest az országról. Esten asszony, és sokan mások is nyilatkoztak olyan értelemben, hogy nem megfelelőek a reformok Kolumbiában, és nem megfelelő a 2012-ben elfogadott katonai büntető jog. És mond, azt nyilatkoztak, hogy a demokrácia elveinek egyértelműen ellent mond, hiszen nagyon restriktív jog, és a nemzetközi jog nem ismeri el. Ez pedig ahhoz vezet, hogy változtatnunk kell a helyzeten. Aztán A kérdés az, hogy mi történt az után, amikor a katonai egységeket a kormány feloszlatta. Ezek újra szervezték magukat, és így működnek az országban. Következő hozzászóló, az egyezmény, amit kötöttünk, ez egy asszem, aszimmetrikus egyezmény, nem szimmetrikus, mint az USA-val kötött egyezmény, Például a tejtermelés területén ott a kis termelőket támogattuk 30 millió euróval. Ezt az USA-val megkötött szerződésben nem tettük. Ha viszont aszimmetrikus a szerződés, akkor még van potenciál arra, hogy tovább lépjünk. Másodszorban. Nagyon sok párbeszéd folyik, és nagyon sok intézkedés az emberi jogok területén. Jó lenne már meghívni a nagykövet asszonyunkat is, hogy tőle halljuk, hogy mi is történik Kolumbiában, és hogy hogyan kényszeríthetjük rá Kolumbiát, hogy betartsa az úti tervet. Köszönöm. Köszönöm. Nem nyújtom hosszúra Howitt úr azt mondta, hogy Bogotában a hivatal mandátumát meg kell hosszabbítanunk. Én azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha írásban a megállapításaikat, ajánlásaikat elküldenék az AFET és az INTA elnökének. Ön is megteszi ezt Bogotában, és fölvettem én is azt a kérdést, hogy egy saját kezdeményező jelentést ne tegyünk-e a következő parlament részéről. Nagyon szépen köszönöm Önöknek, köszönöm, hogyha azoknak, akiket nem érdekel a következő pont, hogyha csendesen elhagyják a termet. Most pedig a jelentéstevőnk Lambsdorff úr, Lenormand úr, a DEFCO DG részéről, Lambdorff úr, aki Chip úr helyén ül, de azért fölismerem. Um, well, thank you very much for giving me the opportunity today to brief. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt az albizottságban megvitathatjuk az EIDHR tárgyalások eredményéről beszámolhatunk, illetve a külügyi tevékenységek keretében a tevékenységek széles köréről ejthetünk szót. Az uniót példaértékűnek tekintik számos területen, különösen az emberi jogok és a demokrácia elősegítése terén. Szeretnénk erősíteni a civil társadalom helyzetét, és azt a képességet, hogy demokratikus struktúrákat alakíthasson ki. Természetesen nem az volt a cél, hogy drámaian átalakítsuk a demokrácia és az emberi jogok európai eszközéről szóló struktúrát. 2006-ban fogadtuk el az előző eszközt, az azóta bekövetkezett változásoknak megfelelően aktualizálni szerettük volna az Európai Parlament szerepének megfelelően, illetve az intézmény közé megállapodások szerint az eszköz a harmadik országok hatóságaitól függetlenül érvényesül, és ez nagy szabadságot, mozgásteret biztosít az egyéb régiók, illetve programokkal való közös munka során. Az volt tehát a célunk, hogy ott, ahol egyéb eszközök nem használnak, ott kiegészítő jelleggel érvényesítsük. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy intenzív tárgyalások során az Európai Parlament számos módosítónak érvényt tudott szerezni. Ezeket sikerült átvezettetnünk két részből álltak a tárgyalások. Az egyik a tartalmi kérdésekkel foglalkozó rész volt, a másik pedig, ahogy már hallhattuk is, a ne, az intézmény közi kérdéseket érintette a bizottság, a tanács, illetve a parlament hatáskörének a tiszteletben tartásában. 2014-től 2020-ig érvényes ez a következő eszköz, mint valamennyi eszköz, és 2014-ben következnek az európai választások, 2019-ig tart a következő ciklus. Tehát fékek és ellensúlyok rendszerét kell beépíteni ebbe az eszközbe, mint minden más eszközbe. És hogyha ez nem valósul meg, akkor a következő parlamenti um, ciklusban az eszköz stratégiai kérdéseiről tulajdonképpen nehéz lenne tárgyalásokat folytatni. A parlament feladata a nők jogainak a képviselete, a férfi-női esélyegyenlőség, a diszkrimináció uh, tilalma, illetve a nők, lányok elleni erőszak, ideértve a családon belüli vagy otthoni uh, erőszakot a szexuális erőszakot, aztán az LMBT közösséget érő erőszakot Lépcsében, Németországban. Most tartottunk egy konferenciát, ahol az orosz előadók az úgynevezett putyini családpolitikát dicsőítették. És ugyanakkor ezt az ügyet fenyegeti különböző veszély az unión belül is, nem csak az unión kívül. Azután a civil társadalmi szervezeteknek szeretném megköszönni, hogy támogattak bennünket. A társadalom peremére szorult csoportok befogadásával is foglalkoztunk. Természetesen számos nemzetközi szervezet, illetve más szervezet tevékenykedik ezen a területen, és miatt is hangsúlyoztam, hogy fontos a kiegészítő jelleg az eszköz alkalmazásában. Az egyik komoly feladat, hogy az eszköz egy kicsit gyorsabban, rugalmasabban szállíthassa, úgymond az eredményeket a korábbi tapasztalatokhoz képest. Változtatásokat is megfogalmaztunk, és az eszköz a pénzügyi rendelet hatája alá tartozik, tehát bizonyos korlátok érintik. A tárgyaló felektől függ, hogy milyen lehetőségei lesznek. A tanács és a bizottság különböző észrevételét igyekeztünk beépíteni, és felhívták egy diszkriminációs esetre a figyelmünket. Több százmillió embert érint ez a konkrét diszkriminációs forma, tehát ezért is gondoltuk, hogy az eszköz felhasználásával az lenne a cél, hogy akikkel rosszul bánnak, azoknak a sorsa javuljon a közreműködésünket. Úgy éreztük, hogy jó egyensúlyt sikerült megteremtenünk az emberi jogok, illetve a gazdasági, szociális, kulturális jogok között. És a az eszköz alapszövegébe első ízben került be az üzleti vállalkozás szabadsága, és ez a szociális jogok, a társasági felelősségvállalás, illetve a munkavállalói normák körébe tartozik. Javult a helyzet a korábbi időkhöz képest. Egy teljesen új kérdés is előkerült. Az volt a szándék, hogy javuljanak a börtönviszonyok hogy megfigyelhető legyen a változás, a javulás, mert itt egy emberi jogsértéseknek különösen kitett társadalmi csoport a fogvatartottak köre. Tehát az eszköz er, ezen a területen is fontos, hogy érvényesüljön. Szokás szerint a tanács álláspontja nehezen érthető volt, a kisebbségek ügyében. Mindannyian tudjuk, hogy léteznek kisebbségek, a tanács viszont nem akarja ezt elismerni, hanem kisebbségek tagjairól, vagy kisebbségekhez tartozó személyekről beszélnek. Mi ezt problémának tekintjük, és e, erről is tudtunk azért szót ejteni a szöveggel összefüggésben. Aztán a delegált jogi aktusok, illetve a félidős felülvizsgálat korábban már elhangzott témák, e, ezekről szót váltottunk korábban, de nem jutottunk eredményre, most viszont igen, és van egy melléklete is ennek az eszköznek, amely öt konkrét célkitűzést fogalmaz meg. Az emberi jogok védelme, ott, ahol a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. A második, az EU egyéb emberi jogi prioritásainak az érvényre juttatása, ez számos kérdést ölel fel. Aztán a harmadik a demokrácia elősegítése, a negyedik pedig a konkrét folyamatok, intézkedések megfigyelése. Ezek a konkrétumok, az ötödik a nemzetközi mechanizmusok, illetve az emberi jogi folyamatok témakörre összpontosít. Ezek a mellékletek módosításra szorulnak majd, hogyha a társjogalkotók ezt fontosnak érzik. 2018. március 1-ig történhet ez meg, tehát a következő parlamenti ciklusban zajlik majd az egyeztetés a bizottsággal, illetve a tanácssal. A félidős felővizsgálat ügyében azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy hogyha nincs szükség változtatásra, akkor nem kell delegált jogi aktus sem. A mellékletek ügyében nem született megállapodás a pénzügyi nyilatkozatok felvételéről. Van egy közös tanácsi, parlamenti, illetve bizottsági intézmény közé nyilatkozat, amely egyfajta gentleman's agreementet fogalmaz meg, ez már évek óta érvényes, a választás megfigyelő missziók is bekerülnének 25%-os, de nem ennél magasabb arányjal 7 éven keresztül ebbe az eszközbe, hogy a forrásokból jusson a többi emberi jogi, illetve demokráciával foglalkozó tevékenységre is. Aztán a több éves pénzügyi keret végén 1,3 milliárd euró forrásra számíthatunk 7 év alatt. Ez azt mutatja, hogy komoly az elkötelezettség az Unió részéről, hogy előre tudjunk lépni etéren a jövőben. Ennyit szerettem volna beszámolom keretében ismertetni. Köszönöm szépen. Szóval. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy ilyen kiválóan tárgyalt. Most pedig Léna már úr következik. Köszönöm szépen. Én se leszek hosszú. Először is a jelentéstől és a parlament tárgyalásait, az egy év során folytatott tárgyalásokat, amelyek nehezebb voltak, szeretném üdvözölni. Nagyon komoly erőfeszítések voltak, és nem volt könnyű a folyamat. A célkitűzéseken, illetve a bizottság által javasolt struktúrán kívül annak is örülünk, hogy a végső megoldás az ambíciót nagyon jól tükrözi, nagyon ambíciózus ez az egész, és egy olyan hozzáadott értéket tud képviselni ez az eszköz, ami megerősíti a kezünkben lévő lehetőségeket. Ahogy az előadó is mondta, 20%-os költségvetés növelést sikerült elérni, ez nagyon jelentős egy ilyen nehéz időszakban. Ezzel meg tudjuk erősíteni ezt az eszközt. Ez egy olyan eredmény, ami az igényeket kielégíti, a missziós igényeket, sőt, egy kicsit talán még ezen túl is mutat. Még egy pont, most, hogy megvan a kezünkben ez az eszköz, nyilván jönnek a következő lépések. Nagyon fontos az, hogy ugyanebben a ritmusban folytassuk a munkát, tudván, hogy stratégiai párbeszédre lesz szükség, és rendkívül fontos az, hogy azok az alapok, amelyekkel ez az eszköz rendelkezik, gyorsan rendelkezésre bocsáthatóak legyenek, ha szükség van rá, akár a jogvédők vagy a civil társadalom védelmére. Januárra remélhetőleg készenlétben fognak állni ezek az alapok. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Nem látom, hogy bárki más szót kérne, úgyhogy akkor ismét köszöntet mondok. Most pedig zárt ülés következik, ahol meghallgatjuk az Egyesült Arab Emirátusok emberi jogi helyzetét. Kivételes módon tartjuk zárt ülés, illetve zárt ajtók mögött ezt a mm, meghallgatást, mert sokan kérték. Ezután pedig kibővített büróülésünk ülésünk lesz. Ben Sapa úr, a külügyi szolgálat